illetve hogy milyen stratégiai terveket lehet elindítani annak érdekében, hogy 5, illetve 7 éves kereten belül megfelelő megfelelően környezetbarát módon működjenek a vasutak, ezen kívül a megfelelő munkafeltételeket is tudjuk biztosítani, illetve a sztrájkjogot is. Köszönöm szépen, hogy az elnök, most az Európai Bizottságnak adok szót Sim Kalas alelnök úrnak. Köszönöm